Jó napot kívánok! Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Spanyolul beszélek, tehát hogyha valaki nem érti, akkor vegyen fejhallgatót. Buenas tardes a, a todas y... Jó napot kívánok! Illetve jó estét kívánok mindenkinek. Örülök, hogy itt vannak eljöttek hozzánk. Szeretnék köszönetet mondani Jourová biztos asszonynak is, hogy eljött ma hozzánk, hogy felszólaljon a szakbizottságunkban. A napirend első pontja, a napirend elfogadása, hogyha mindenki egyetért vele, akkor elfogadjuk a következő napirendi pont, Jourová asszonyjal történő eszmecsere, 21 órakor szavazunk, tehát akkor a költségvetési mentesítésekről is beszélhetünk. A második napi rendi pont elküldtük az információkat, de hátul még vannak információk, tehát egy tanulmányról van szó, amely a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézet eh, munkája, és pedig a döntéshozatalban. A dokumentum véleményem szerint hasznos lesz önöknek, és eh, mint említettem, mindenki megkapta. Akkor most szeretnék áttérni a harmadik napi rendi pontra, Jóróvá asszonynak szeretném eh, még egyszer megköszönni, hogy eh, eljött hozzánk. Tehát először is eh, Jórová asszony kap szót, és pedig a bizottság álláspontjáról, hogy hogyan látja a bizottság a nemek közötti egyenlőség helyzetét, utána pedig kérdések, felszólalók kapnak szót, először a frakciók koordinátorai, utána Jorova asszony válaszol a kérdésekre, felvetésekre, és amennyiben még van időnk, akkor még egyszer szót kapnak a kollégák. Tehát minden az idő függvénye, hiszen Jórová asszonynak a plénumra kell mennie, és nem tudom, hogy lesz-e időnk egy második körre is. Három percre korlátozom majd a hozzászólásokat. Palabra la señora Jurova. Tehát most átadom Jóróvászonynak a szót. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek ismét, és hogy részt vehetek ebben a dialógusban, hiszen mindig nagyon jó lehetőség hogy beszéljünk az elért haladásról, és a 2015-ben elért haladást szeretném bemutatni, és szeretném ezen kívül a terveinket is vázolni, ami a 2016-os évre vonatkozik. Elnézést kell kérnem, hogy nem sokára a plenárisra kell rohannom, hogy kollégámat helyettesítsem, amit nem terveztünk be. Először is a nemek közötti egyenlőség ről szóló programot szeretném bemutatni 2016-2019 között. És szeretnék a bizottság további munkáról is beszélni, hogy mandátuma alatt 2019-ig hogyan szeretné megvalósítani a nemek közötti egyenlőség kérdését. Szeretném tisztázni, hogy a bizottság teljes mértékben elkötelezett a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, úgy, ahogy a 2006-os programunkban ezt már említettük. Most a jelenlegi bizottsági stratégiát szeretném vázolni 2010 és 2015 között. Tudom, hogy sokan aggódnak a dokumentum állapota miatt, és szeretnének egy közleményt. De szeretném tisztázni, hogy a nemek közötti egyenlőség nem került hátrébb, és nem lett kevésbé fontos. Én nagyon szívemen viselem ezt az ügyet, ugyanannyira, mint önök. És a tartalomra összpontosítok. Túl sok stratégiát láttam már, ahol nagyon sok szó volt, viszont nagyon kevés tett, és még kevesebb haladás. A nemek közötti egyenlőség ügye nem mozdulna elő, amennyiben csak különféle dokumentumokra, munkadokumentumokra koncentrálódnak, de várom javaslataikat. A 2015. ös stratégiásokat is megszabott olyanokat, amelyek a mai napra is érvényesek. Konzultációkat folytattunk az elmúlt tíz hónapban az önök hozzájárulásával együtt, és ez megerősítette azt, hogy tovább is dolgoznunk kell ezekkel a prioritásokkal. Ez pedig természetesen része az a 2020-ig tartó európai stratégiának. A stratégiai elkötelezettségünk négy prioritás szabott meg. Először is a nők erősebb részvételét, a munkaerőpiacon erősebb anyagi függetlenségüket szeretnénk másodszorban csökkenteni a szegénységet, a bérek közötti különbséget, harmadsorban szeretnénk a döntéshozatalban is előmozdítani a nők és férfiak közötti egy egyenlőséget, ezen kívül szeretnénk a áldozatokat segíteni és megakadályozni az erőszakot. Negyedik prioritásunk pedig az egész világon, egész világra kiterjedő nemek közötti egyenlőség. Ezekre a négy területre koncentráltunk, és körülbelül 30 konkrét akciót szűrtünk le ebből. Ez pedig a kollégiumunk a biztosok kollégiumának minden tagját érinti, hiszen a férfiak és nők közötti egyenlőség az egész európai politikát átfogja. És a nemek közötti egyenlőséget pedig szeretnénk integrálni az összes Európai Uniós politikai területen. Ezen kívül az európai finanszírozási program is a különféle mutatókkal és menetrendekkel együtt szeretnénk megállapítani, hogy a jövőben milyen haladást szeretnénk majd megállapítani. A nagyobb gazdasági függetlenség területén szeretnénk előmozdítani a nők erősebb részvételét a munkaerőpiacon, és szeretnénk a nemek közötti szakadékot áthidelni a munkaerőpiacon. Természetesen szeretnénk a munka és a család közötti egyensúlyt is jobban előmozdítani. Szeretnénk ezen kívül a társadalombiztosítási irányelvet is felülvizsgálni. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni, hogy a női menekültek előtt milyen akadályok állnak hogy bejussanak, illetve hogy nem jutnak be a munkaerőpiacra. Természetesen számos külső tényező is itt van. Tehát például nézzük meg, hogy milyen akadályok vannak a női vállalkozók előtt. Önök erről fognak majd szavazni később. Teljesen asszony, Timmer asszony és Dombrovskis biztossal is együtt képviseltük álláspontunkat a munka és a család összeegyeztethetőségben. Az új kezdeményezésünkben új elemek. Az, hogy erős jogalkotási és nem jogalkotási elemeket is eh, szeretnénk eh, bevinni az anyai, apai szabadságba és eh, a gondozási szabadságba is. A második ilyen konkrétumunk szeretnénk erősíteni a rugalmas munkavégzési lehetőségeket, ezen kívül a gyermek gondozási lehetőségeket szeretnénk rugalmasabbá tenni, és jobban elérhetővé tenni. Ezen kívül a nők és férfiak közötti felelősség megosztást is a nemek közötti egyenlőség értelmében szeretnénk alakítani. A szociális partnerekkel is tárgyalunk, hogy minél előbbre jussunk, és természetesen a közvélemény is nagyon nagy szerepet játszik ebben. Önöket is meghívom ahhoz, hogy jövő év február 17-ig juttassák el hozzánk ötleteiket, elképzeléseiket. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen elképzeléseik, milyen ötleteik vannak ezen nagyon fontos gazdasági függetlenséggel foglalkozó csomag tekintetében. A nők a vállalatok vezetőségében egy következő csomag. Ez nagyon lényeges a döntéshozatal tekintetében, tehát hogy a 2012-es irányelvre vonatkozó javaslat értelmében a tőzsdén jegyzett vállalatokban hogyan alakuljon a nemek közötti egyenlőség helyzete. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, különféle megcélzott elképzelések tekintetében, hogy előmozdussuk a nemek közötti egyenlőséget. Ez vonatkozik a politikára, de vonatkozik a kutatásra, vagy akár a médiára is. A többi biztossal és szolgálataival szorosan együttműködök ezen a téren. Sokkal többet kell tennünk a megfelelő adatokkal, pedig nekünk is továbbítanunk kell a, a nemek közötti egyenlőség intézete segítségével. Ezen kívül megemlítem, hogy tíz tagállam ellenkezése miatt nem tudtuk elérni céljainkat. És nem rejtem el, hogy csalódott vagyok, hogy nem voltunk képesek előre haladni a bizottság legjobb szándékai ellenére. A tagállamok megfelelő időt kaptak, és a szubszidiaritás is megfelelő módon figyelembe vettük annak érdekében, hogy megfelelő nemzeti intézkedéseket is foganatosítsanak. Tehát nagyon fontos javaslatról van szó, és most a, holnap elnök, a holland elnökség alatt erőre mozdulunk. Tehát prioritásról van szó, és a 2016-os bizottsági programban is nagyon lényeges ez. Én pedig mindent megteszek a siker érdekében. Ezen túlmenőnek szeretnénk csökkenteni a továbbra is fennálló szakadékokat a férfiak és nők jövedelme, illetve nyugdíjjogosultságok között. Ez szorosan összefügg azokkal az akadályokkal, amelyeket a munkaerőpiacon a nemek, a nők elsősorban tapasztalnak. További eh, értékelési munkát végzünk, eh, a foglalkoztatási és oktatási egyenlő bánásmódra vonatkozó eh, rendelet betartásával kapcsolatban, megvalósulásával kapcsolatban, és ezen kívül át kell gondolnunk azt is, hogy milyen intézkedésekkel kell követnünk, a 2014-es fizetési szakadékra vonatkozó ajánlásokat, amint eh, az ajánlásoknak az eredményét felmértük. Eh, a nemek egyenjogúságát, egyenlőségét minden szinten eh, támogatni fogjuk az oktatásban, ugyanígy az informatikai távközlési ágazatban is szolgálataimmal együtt, Marian Tysonnal együtt foglalkozni fogunk azzal a szakadékkal, amely a nyugdíjogosultságok terén érkezik a, a, a nők és a férfiak között. Szeretnénk egy ilyen indikátort kidolgozni, amely illetőre a mérést és a figyelemelkövetést követést novemberben már beszéltem arról, hogy továbbra is eh, küzdünk a nemi alapú erőszakkal szemben. A bizottság szeretné a megelőzést erősíteni, eh, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést lehetővé tenni, nagyobb mértékben az adatok rendelkezésre, bocsásá, eh, rendelkezésre állását javítani, és aztán nem lehetett formálni általában. Az isztambuli egyezményre hivatkozva, amelyet most már a eh, bizottság valamennyi szolgálatával egyeztettünk, eh, érvényre fogjuk jutatni az áldozatok jogaira vonatkozó irányelvet. Itt az ége és az Eurostát bevonására is szükség van eh, internetes alapú tudástárat fogunk létrehozni a női nemi szerv csonkításával kapcsolatos esetek tekintetében, hogy ezt az FGM-et, a női nemi csonkítást el meg tudjuk szüntetni. A külső kapcsolatainkban az ensz az ENSZ 2013-as fenntartható fejlődésre vonatkozó napirendjével összhangban ugyanezeket az elveket képviseljük nem csak a belügyi, hanem a külügyi politikáinkban is. Ehhez intézkedéseket fogunk bevezetni, a nemek egyenjogúságát erősítendő a szeptemberben elfogadott külügyi programon együtt. Mogherini és Memica biztos kollégáim egyetértenek velem ennek fontosságában. Néhány szót beszélnék még a finanszírozásról. Ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, alapvető fontosságú, hogy jelentős, releváns Európai Uniós szintű finanszírozást biztosítsunk. Ennek áttekintése 6,17 milliárdos szinten 2014-től 20-ig tartó időszakban olyan összeg, amely a nemek egyenjogúságát fogja javítani, és meggyőződésem, hogy ez a stratégiai megközelítés eredményeket fog hozni a következő években, és le fogja fedni az összes olyan kulcsfontosságú ügyet, amelyet az Európai Parlament meghatározott 2015-ös júniusi állásfoglalásában. A e, e, nemek egyensúlyának javítására e, irányuló következő fél éves erőfeszítéseket magáévá tette, és mindenképpen azon kell gondolkoznunk, hogy ezeket az eszközöket hogy tudjuk a lehető leghatékonyabbá tenni a terpen, a valós életben, hogy lehet a dolgozó szülőknek megteremteni a magánélet és a munka e, egyensúlyát, hogy tudjuk e, <clears throat> nyomás alá helyezni a tagállamokat, hogy a döntéshozatalban érvényre jutassák a nemek e, egyenlő esélyét. Számítok az önök támogatására továbbiakban is, és bízom abban, hogy együtt fogunk dolgozni a nemek egyenjogúsága érdekében. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy eleint, biztos asszony, ahogy először mondtam, néhány felszólás következik most a frakciók koordinátorai részéről. Kevés időnk van egy-egy felszólásra, mondjuk három perc körülbelül. Majd ezt követően, hogyha lenne idő, akkor esetleg szó lehet arra, hogy más képviselők is felszólaljanak. A néppárt nevében Lechip asszonynak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Merci de me donner la parole. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a néppárti koordinátorként szó, szót kapok. Nem szeretném kihasználni a három percemet, feltétlenül. Egy kolléganőnek is szeretnék még szót adni, ezért nagyon rövid leszek. Fontos, hogy lehetőleg sok tag tudjon hozzászólni itt a bizottságban. Egyrészt köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottság biztosan személyesen jött el, és felveti ezeket a témákat itt a szakbizottságban, a női jogi szakbizottságban ezek a témák foglalkoztatnak bennünket. Már a mandátuma kezdete óta azt hiszem sok minden történt, ezt elmondhatjuk, és ami történt, az bátorító is. Úgy vélem, a nőjogi bizottság és Jurava asszony nyilván együtt működik, majd és közösen lépünk fel Európa polgárai érdekében, hiszen vannak velünk szemben fontos elvárások. Azt gondolom, hogy a túlzott formalizmus, a tehetetlenség az Európai Bizottságon belül oda vezetett, hogy nem sikerült teljesen azt a dokumentumot kidolgozni, mint a legutóbbi mandátum idején, de hát a lényeg nem a forma, hanem a tartalom, ezt tudjuk. Fontos tehát az, hogy elkötelezetten lépjünk fel a következő periódusban 2010-2020 között is, és ez az, amit a néppártban előtérbe helyezzünk. A konkrét végrehajtásról van szó, az eredményekről van szó, ehhez konkrét javaslatok kellenek. Olyan javaslatokról beszélünk itt, amelyek a tagállamoknak is javára válnak. Mi azért vagyunk, hogy segítsük Önt a céljai elérésében, és hogy az Önő szerepét el tudja játszani a tagállamokkal szemben. Ezt most másnak is szót szeretnék adni, ezért itt le is zárom. Köszönöm szépen. Réna asszonynak adom meg a szót. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszonynak én is az elhangzottakat. Nem egészen úgy látom ezt a forma kérdését, mint Le Grip kolléganőm. Igenis van jelentősége a formának is az intézményekben, hiszen e, a stratégiát megfelelő formának kell kísérnie, és minden biztosnak lehetőséget kell adni arra, hogy a stratégiával megismerkedjen, hogy belehelyezkedjen ebbe, hiszen nem csak önről van szó, ön a nők egyenjogúságáért felel, mint biztos, de sok minden itt belejátszik ebbe a foglalkoztatás, a finanszírozás, tehát hogy konkrét finanszírozást hogy tudunk megmozdítani az egyenlő elbánás érdekében, ebben több biztos is érintve van, számosan kell, hogy közreműködjenek, ezért fontos, hogy milyen státusza van egy dokumentumnak szerintem, Ebben szeretnénk önnek segíteni egyébként. Azt hiszem, hogy ez hozzájárulna ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani azt a politikát, amit ön bemutatott. Igenis, a parlamentnek itt fontos szerep jut a tanácssal együtt, nem régiben a tanács foglalkozott ezzel egyébként, és ők kérték, hogy legyen egy közlemény ebben az ügyben, és ebben szeretnénk önnek segíteni. Ami pedig a tartalmi oldalt illeti, mindjárt az első súlypontot említem, a nőkkel szembeni erőszak, ez egy igen csak sokakat foglalkoztató kérdés, és már beszéltünk önnel erről, és ön elkötelezetten kíván fellépni ezzel. Itt az isztambuli egyezmény ratifikálása még mindig téma, és már egy éve foglalkozunk ezzel most minden évben 2015, 2016, 2017, 2018, ra mindig el fogjuk mondani, hogy ez még ratifikálásra szorul, ez a dokumentum. És vannak fenntartásaink, aggájaink, ami a menekült nőket illeti, a migráns nőket illeti, a bevándorlókat, hiszen ki vannak szolgáltatva az erőszaknak nagyon gyakran. Egy újabb fontos téma a családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Ebben frusztráltak vagyunk itt a parlamentben, hogy az Európai Bizottság mindent, amit itt a szülői szabadságot, az anyaszabadságot illeti visszavont egyenlőre. A munkaadók ezt nem akarják, ez igazából a szociális partnerek feladata is lenne, és irányelvet kéne elfogadni, és ha a szociális partnerek nem tudnak megállapodni, akkor indul el önöktől kezdeményezés, de a kollégák majd még erre kitérnek szerintem. A mutatók, ez az utolsó felvetésem, az indikátorok, a mutatók, a számok, az integráció kifejezésére, és ezt be kell vonni az európai szemeszterbe is, hiszen gyakran itt a nők kárára takarékoskodnak. Köszönöm szépen, az ALDE nevében Verder asszonynak adom meg a szót. La señora Milner. Milner asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm biztos asszony, hogy eljött körünkbe, és hogy frissítette a tudásunkat arról, hogy mit is végez munkája folyamán. Két rövid kérdésem lenne, mert én is szeretném, hogyha maradna idő kollégámnak. Az első kérdés arról vonatkozik, amit a Réna kollégám már említett, a magánélet és a munka világának kiegyensúlyozása. Szeretném hangsúlyozni az ön munkájának a pozitív hatását itt a bizottságban, az Európai Bizottságban. Úgy gondolom, hogy ön proaktívan áll hozzá ehhez az kérdéshez. A bizottság, az Európai Bizottság e tekintetben mit tervez? Mi az újdonság, mi a novum, mi az önök stratégiája a bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről, hogy a tanácssal való tárgyalási, tárgyalásnak a megrekedését valahogy áthidaljuk, áthidalják. Az LGBTI emberek kérdésében a holland eh, elnökséggel hogyan működnek együtt. Eh, a holland kormány elkötelezte magát eh, amellett, hogy valós politikai választ adjon a melegek, leszbikusok, biszexuálisok, transzexuálisok és egyéb emberek jogai tekintetében. A GUE képviseletében adom meg a szót a következő felszólalónak. Köszönöm szépen. Jóróba biztos asszony, én is szeretném folytatni a párbeszédet. Tehát igazából nem félünk, hogy itt hátrányba kerül ez a dolog, hanem igazából csak egy munkadokumentum van. És igazából egy technokrata gyakorlat a nők és férfiak közötti egyenlőség, hanem egy politikai vezérdokumentumra van szükségünk. És azok, akik máshol is dolgoznak, látják, hogy milyen a gyakorlati helyzet. És nagyon fontos az, hogy megváltoztassuk a társadalmat, megváltoztassuk a felfogást a nők és a férfiak egyen jogúságáról, és éppen ezért itt többre van szükség, mint egy munkadokumentumra. Tehát, hogy a nőknek legyen joguk, az abortuszhoz legyen joguk, a döntéshozatalhoz legyen joguk vállalkozni, és így tovább. Tehát a nők, nőknek jogokat kell adni. Tehát itt nem arról van szó, hogy aggódunk, hogy most esetleg nem lesz akkor a prioritás a nemek közötti egyenlőség. és sok mindent lehet javítani ebben a dokumentumban, ehhez majd a bizottság vissza is tér, de szerintem a gazdaságpolitikában kell sokkal jobban hangsúlyoznunk a nők és férfiak egyenjogúságát, sokkal intenzívebben fel kell lépnünk a nők elleni erőszak megakadályozásában. És jó lenne, hogyha egy jobb partnerség lenne az Európai Parlament és a tanács között ezekben a dolgokban, hiszen itt szükség van a politikai erőre, szükség van a politikai akaratra. Különben a férfiak és a nők is csalódottak lesznek. És úgy gondolják, hogy nem csináltunk semmit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Reike asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen először is a magam részéről is, és a frakció részéről is szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a vitát, illetve eszmecseret, és tudjuk, hogy ebben a testben az ön munkája nem mindig könnyű bennünket is frusztrált, amikor azt láttuk, hogy ez csak egy munkadokumentum, és ez úgy gondolom, hogy jogos és őszinte frusztráció annyit szerettem volna mondani, hogy nem csak arról van szó, hogy pragmatikusak legyünk és konkrét célokat szeretnénk, nem akarunk hosszú dokumentumokat. Tehát négy konkrét dolgot javasolnék, vagy említék, említenék meg, is kérném a válaszát. Először is említette, hogy konkrét jogalkotási lépések a szülői szabadsággal és egyéb szabadságformákkal kapcsolatban. Másrészt az anyasági szabadságra vonalkozó direktíva visszavonásának mi a helyzete. A tanácsban vannak olyan tagállamok, amelyek ideológiai okokból akadályozzák ezt a folyamatot nyilvánvalóan. A holland elnökség alatt milyen lendületet kap ez a munka? Mit fog önteni annak érdekében, hogy ez az ügy előre mozduljon? Végül a nők, harmadrészt a nők ellen erőszak tekintetében nyilvánvalóan az Európai Unió számára fontos lenne az Isztambul Egyezményhez való csatlakozás, de ez azt jelenteni, hogy az Európai Uniós szinten nem lenne javaslat a nők elleni erőszak kapcsán. Ez egy plegyka, ami terjed. Negyed sorban ön a nők szerepét a digitális napi rend végrehajtásában. Bizonyára tudja, hogy van egy saját kezdeményezési jelentésünk a nők képesítétele kapcsán a digitális forradalom kellős közepén. Úgy gondolom, hogy amit fölmerült, az a finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen eh, vállalkozó nők számára, de általában a nők hogy tudnak tőkéhez jutni a digitális eh, eh, szektorban. Digitális napirenden belirendelkezésre álló pénzek tekintetében ön fogja azért küzdeni, hogy ennek egy része a nőkre irányuljon, hiszen azt látjuk, hogy nincsenek célzott programok, akkor a nők mindig lényegesen kevesebbet kapnak ezekből a finanszírozási lehetőségekből. Ha azt szeretnénk, hogy a nők is benne legyenek a digitális napirendnek a végrehajtásában, akkor célzott támogatásokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. jutó úrnak adom meg a szót, asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Jó estét, biztos asszony. Sajnálom, hogy nem tudtam már az elejére idejönni, és nem hallhattam mindent, amit elmondott nekünk, de olyan témákról szólt, amelyek nagyon fontosak számomra. Tehát először is a nők elleni erőszak témája. Nagy migrációs nyomás van, és olyan helyzetekhez vezet ez, amelyek egyre csak kiéleződnek az elmúlt terrortámadások tükrében is. És itt nem csak az iszlám nő jelenlétről van szó itt Európában. Ez még egy ilyen járulékos elem, amely a nők elleni erőszak már meglévő tájképében egy újabb szint volt. Most, hogy a nők erősebben legyenek képviselve, a vállalatvezetőségekben erősebb döntéshozatali pozíciókba jussanak, ez nagyon jó, hiszen ezek a pozíciók segíthetnek a nőknek. Azonban a kvótákat nem támogatjuk. Vannak más eszközök, hogy elérjük ezeket a célokat. Tehát például erősíthetjük a szociális rendszereket. Most nézzük meg eh, ezt Európában. Milyen konkrét intézkedéseket eh, szeretne alkalmazni a nők számára? Tehát eh, itt több munkára van szükség. Köszönöm, Ajutó asszony. Az első kör ezzel lement a frakció koordinátorok részéről úgy, hogy megadom a szót a képviselőtársamnak. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes kérdést. Uh, Mondja biztos asszony. Uh, először is szeretnék a stratégiai elképzelések uh, jogi kereteiről beszélni. Több mint egy évad ezelőtt ott ültem egy meghallgatáson. Nem volt kellemes pillanat, el kell mondanom. De a stratégiáról kérdeztek, és azt mondtam, hogy igen, a stratégiát el fogom készíteni észszerű idén belül, azt a stratégiát, amely tartalmazni fogni a fő célokat, prioritásokat, az intézkedéseket, a mérhető indikátorokat, a finanszírozási feltételeket, valamint a felelős testületek meghatározását, és ezt meg is tettem. És úgy gondolom, hogy e, van itt egy kisebb félreértés, mert amikor a stratégiai elkötelezettségről beszélek, akkor nos, itt van egy valós, igazi eh, tervezési eszköz a stratégia bizottság részéről, a bizottság számára, eh, de eh, ehhez bárki más is csatlakozhat, aki a nemek közötti egyenjogúság terén szeretne dolgozni. Megértettem a minisztereket, amikor múlt héten, hétfőn keményen kritizáltak azért, mert ez nem egy közlemény, hanem egy munkadokumentum. Én azonban nem tudok egyetérteni azzal, hogy ezek az aggályok kihatnának a dokumentum hatékonyságára, hiszen meg kell lépnünk azt, amit ez a dokumentum magában foglal. És nem szeretném az önök kritikus hangját alul, alábecsülni, lenézni, valószínűleg az önök helyzetéből én is kritizálnám, hiszen eh, most már a dokumentumnak ugye más jogi eh, státusza van, mint amire számítottunk, de amikor ezt összehasonlítom a régi stratégiával, és nem szeretném előző, előző, eh, elődeim munkáját kritizálni, ott nagy stratégiák születtek, de nem volt bennük elég konkrét, mérhető cél mi értékeléseket végeztünk el, elég, hol is van ez eléggé vastag dokumentum, és megnéztük, hogy mi működött és mi nem. Hol értük el az eredményeket. Ez az információ alig hozzáférhető, mert az ilyen információk azok túlságosan általánosak voltak, és a mérhető célokat nem határozták meg. Hogyha mérhető célokat akarunk megállapítani. Ez az elszámoltathatóság kulcsa. Én kész vagyok arra, hogy elszámoltassanak azzal, hogy mit végzek a genderpolitikában. Kollégáim is azt mondja, hogy nincsen egyszerű, azt mondja, hogy nincsen egyszerű dolgom gender biztosként. Azt kell, hogy mondjam, Tulajdonképpen a munkámnak ez az egyszerűbb része, mert el kell, hogy mondjam, hogy a bizottságban a kollégáim igencsak támogatják az esélyegyenlőségi gondolatot gondolatokat, és igenis el kell, hogy mondjam, hogy eh, a kollégákat is segítjük, akik javaslatokat készítenek, olyan javaslatokat, ahol az esélyegyenlőség fontosabb szerepet kell, hogy játszan. Nem kell harcolnom, nem harcolok a bizottságon belül, nevezzük most stratégiának, tehát ez a stratégia eredménye bizony a konzultációknak és a tartalmas konzultációknak a kollégákkal, és hát igencsak elkötelezett tettek ezek a kollégák. A közlekedési, a környezetvédelmi, az adóügyi, az egészségügyi, hát el lehet ezeket olvasni a dokumentumban, valamennyien elkötelezettek, és az Európai Bizottság egyben is elkötelezett, a dokumentum és ezt bizonyítja. Kíváncsian várom a tagállamok reakcióját, ha jövő tavasszal visszatérünk erre, mert azt kértem a minisztereket a tagállamok részéről, hogy vállaljanak szerepet ebben, és a terveiket, stratégiáikat tegyék hozzá a mi stratégiai elkötelezettségünkhöz, és így tudjunk közösen a terepen, kint a helyszínen tényleges eredményeket elérni a következő három évben. Azt szeretném kérni önöktől, tegyék meg ők is ezt, mert a tartalomra szeretnék fókuszálni, bíráltak engem, hogy nem teszünk, nem teszek eleget az nemi alapokon nyugó erőszak ellen. Ezt komolyan veszem, Igenis, ez egy erős ösztönzés, impulzus nekem, hogy itt erősebb legyek, hogy jobb munkát tudjak végezni. Nézzük a tartalmat, ne annyira a formát. Van egy csomó dolog, van egy csomó terv, ehhez alkotásra is szükség van részben, anélkül nem működik. Ehhez viszont nagyon intenzív munkára van szükség a tagállamokban is, ahol nem jogalkotói munka folyik feltétlenül ezért kérem a szoros együttműködésüket. Sok kampányra van szükség, személyes elkötelezettségre és fellépésre hallatni kell a hangjukat is. A nemek közötti egyenlőség ügyében, hogyha a nők szenvednek az erőszaktól, akkor ki kell állni mellettük. És vannak nagyon durva dolgok, de elhúztam az időt, egy kicsit elnézést, a további kérdésekre is kitérek. A work-life balance nagyon konkrétan tudok válaszolni. Igen, és egy javaslatot készítünk, törvényjavaslatot. Most utána a szociális partnerek konzultációinak eredményét is megkapjuk, és akkor tudunk erre konkrétan felkészülni. Januárban már világos információt kapunk arra vonatkozóan, hogy a szociális partnerek javaslatokat készítenek-e, ha nem teszik ezt meg, akkor mi dolgozunk rajta. Egész konkrét javaslatok vannak már az asztalunkon, észszerű javaslatok, és a főigazgatóságommal ezt már vizsgáljuk, dolgozunk rajta, ki, utóbb pedig gyorsan reagálunk, ha ez a mi feladatunk marad, akkor jövő év első negyed évében konkrét javaslatokat készítünk, ha nem kapunk már konkrét javaslatokat másonnan. Ha az Európai Bizottság teszi, akkor jogalkotói javaslatok is lesznek, mert például az anyasági szabadság irányelvet szeretnénk átdolgozni, felfrissíteni, aztán apasági, gyermekgondozási, szülői szabadság, és a bírálatokkal is foglalkozni szeretnék. Amit az anyassági szabadságról azt mondják sokan, hogy régi módi, bár elmúlt felett az idő, hogy a férfiak együttműködését nem eléggé kényszerítjük ki, vagy nem eléggé segítjük ezt a családon belül és hát nem csak a szülés körüli időszakkal szeretnénk foglalkozni, amikor születik a gyermek, egy újszülött, hanem egy hosszabb távra szeretnénk ezt kiterjeszteni. Hossz... Most nem kívánok részletesebben beszélni erről, vagy konkrétabban beszélni erről, mint már elmondtam, meg szeretnénk várni a szociális partnereket, hogy ők milyen javaslatokat készítenek akkor pedig az isztambuli egyezmény, nőkkel szembeni erőszak, ez a legfájóbb terület számomra a genderpolitikában. Két cél van előttem, két nagy feladat, tehát az erős nők érdekében többet kell tennünk, ez az egyik és meggyőződésem az, hogy tisztességes versenyt kell biztosítani az erős nők érdekében. A második rész pedig az, hogy mit teszünk a nők érdekében. Egy sor adatunk van, tanulmányunk van, amelyet azt bizonyítják, hogy a gazdasági gyengeséggel függ össze nagyon gyakran a nőkkel szembeni erőszak tehát itt egy átfogó megközelítésre van szükség. Közösen szeretnénk fellépni a vérkülönbségek ellen is például, mert ezzel segítünk fellépni az erőszak ellen. Tehát ami a isztambuli egyezményt illeti, nagyon fontos, hogy a tagállamok és az Európai Unió jogalkotói területen megtegye a szükséges lépéseket. A tagállamokat rá kell vennünk arra, hogy büntessék a nőkkel szembeni erőszakot, mert ez egy bűncselekmény. És büntetőjogi kérdésé kell ezért tenni. Kampányt kell indítani és támogatni kell a helyi szervezeteket, a civil szervezeteket és a szakembereket is ki kell képezni arra, hogy ténylegesen segítsenek azoknak a nőknek, akik eh, áldozatok ebben az ügyben. Az áldozat jogaival foglalkozó irányelv is fontos dolog, most azt mondjuk, hogy a nők 10-15 százaléka teszi közzé, vagy mondja el, hogy ö, nemi különbségeken alapuló erőszak áldozata lett, és itt tenni kell valamit, jobban kell hangsúlyozni az áldozatok jogait. Teljesen megértem a nőket, akik ettől szenvednek, nem akarnak a rendőrséghez menni, mert mit mondjak? egy buta férfi rendőr megkérdezi majd, hogy provokálta, ezt hogyan viselkedett ön. És bűntudatot kelt az áldozatban. És ő az áldozat viszont ezt tudatosítani kell, aki nem tett rosszat. Igenis, Történt ilyen, hogy a nők elmentek a rendőrségre, és ilyen rettenetes, durva viselkedéssel találkoztak ott. Tehát az irányelvnek ezt meg kell szüntetni, ez az egyik fontos feladat. De az áldozatokban tudatosítani kell, hogy rendelkezésükre állnak, és jobban bánnak velük. Majd az LGBTI jogok a holland elnökség ígéretet tett, Plenner asszony kérdezte, azt ígérte, hogy mindent elkövet Zanda tökében, hogy az egyenlő elbánással foglalkozó irányelvet átültessék jobban a gyakorlatba. Ez egy sosem véget érő történet, eléggé elégedetlen vagyok ezzel. Ennek vannak költségvetési kihatásai is, mert eh, itt eh, például az emberekről van szó, akik tolószékbe kényszerültek, és eh, E, és a tagállamok elkezdtek számogatni, hogy ez mibe kerül nekik, ha végrehajtják ezt az irányelvet, és rájöttek, hogy e, e, hát sokba kerül, és ezért nagyon elutasítóak is voltak az irányelv kapcsán, de a hollandok ígéretet tettek arra, hogy segíteni fogják ezt, hogy kitartanak mellette. Dániában lesz egy konferencia is, amelyet erős kampány is kísér majd a holland elnökség részéről. Magas szintű munkacsoportok is találkoznak a holland elnökség alatt, és ez arra szolgál, hogy a jó gyakorlatokat kicseréljék a tagállamok között az LGBTI jogok kapcsán az, az egyelő elbánás, és azt hiszem a hollandoktól sokat várhatunk, és ők jók ebben a politikában, és hozzá fognak járulni, hogy haladjunk. Két percem maradt. Köszönöm szépen a kérdéseiket, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen. Hosszú listán kértek kollégáink felszólalási lehetőséget. Ha egyetértenek, ha egyetért biztos asszony, akkor összegyűjti a titkárság azoknak a kérdéseit, akik ma nem tudtak felszólalni, és konkrét kérdéseik lettek volna. Ezeket átadjuk a bizottságnak, hogy válaszolhassa meg őket. A vitát le kell zárnunk, mert Hirova asszonynak részt kell vennie a plenárison. Ezért kérem, hogy mikrofon nélküli egyeztetés az elnöki asztalon. Okay, uh, let's, let's continue. I, I am not... Uh, akkor folytassuk. Uh, nem figyeltem, hogy mennyi idő is van. Nos, ez egy különleges helyzet, rendkívüli helyzet. Szívesen maradnék, nem terveztem ezután az ülés után semmit, de kollégám megbetegedett, és nekem kell ezt most megtennem helyette. Eh, Nos, akkor Három ö, kollégának adom meg a szót, ö, és kérem, hogy erre válaszoljon. Petir ö, asszonynak adom meg a szót először. Köszönöm szépen. mikrofon nélküli egyeztetés Moraj asszonya. Peti asszony. Még egyszer kérem, Peti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Na, a következő kérdést szerettem volna feltenni. Jorova biztos asszonynak az egyenlő esélyekkel kapcsolatban biztosként tesze annak érdekében, hogy ez az irányelv visszatér az első célhoz. Itt a fogyatékkal élő személyekről volt szó. Úgy gondolom, hogy ezzel az irányelvvel meglehetős szubjektív definíciót alakítottunk ki. A mostani szöveggel igenis korlátozódnak a polgári szabadságjog és az emberek, emberek magánjogai, és erre mindennek előtt a cégek reagáltak, ők nagyon elégedetlenek ezzel az irányelvvel, ezért az érdekelne, hogy ön a mi biztosunkként fellép annak érdekében, hogy fogyatékelő személyek számára tényleg egyenlő esélyeket tudjunk biztosítani, és a diszkrimináció, ami előfordul az irányelvben, az tényleg megszűnjön. Ugyanis pillanatnyilag úgy tűnik nekem, hogy a fogyaték ez nem a szexuális orientációval egy érdemel egyenlő elbánást. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, az elmúlt három évben nőttek a különbségek a cégek vezetésében a nők és a férfiak között évben 27%-kal növelte volna ez a, a gdp de lehet, hogy így is van, de hogyha így van, akkor talán jó ötlet lenne meg, meg hallgatni a vállalkozókat, mert a mérleg e, nem csak stratégiai gondolkodásról szó, hanem a megvalósításod is. Ezek a kvóták arról szólnak, hogy bizonyos nők jó munkahelyet eh, szerezzenek. Norvégiának kellett volna lenni a, a példaképnek. A 40% volt a nemi kvóta. Az eredmény azonban nem volt új, túl jó, mert az igazgatók 98%-a még mindig nő, biztos férfi, biztos azt mondja azokban az igazgatóságokban, cégvezetésekben, ahol nők részt vettek, ez a folyamat végépen megállt a minimum szintjén. Nézzük meg Lettországot. A, ott a legtöbb a nő e, a cégvezetésben. A kérdésem az az lenne, hogy folytatják -e azt a munkát, hogy a nők kvótáját megemeljék a legmagasabb eh, cégvezetési szinten. Milyen javaslataik vannak a bizottságnak eh, annak érdekében, hogy a nőket jobban bevonják a cégek napirányításába? Köszönöm. Köszönöm szépen. És eh, köszönöm, hogy kérdéseket tehetünk fel. Én is megdöbbenve láttam, hogy igazából csak munkadokumentum foglalkozik a nemek közötti egyenlőség stratégiájával. Tehát ez azt jelenti, hogy valahogy eltűnik ez a dolog. Tehát itt olyan, mint az stratégia, vagy bármi más ilyen jellegű dolog. Tehát itt igazából egy jogi valahogy kötelező érvényű dologra lenne szükség, nem egy munkadokumentumra. Aha, azt mondod, hogy a többi biztos is ugyanígy foglalkozik az ügyjel, hát akkor meg meg kell érteniük, hogy a nők számára, a férfiak számára, akik harcolnak naponta az egyenjogúságért, nem csak itt, hanem az NGO-kban, és így tovább, tehát úgy érzik, hogy óriási veszteség érte őket hogy nem kap ez a dolog több értéket, mint egy munkadokumentum szintjét hát meg kell érteniük a biztosoknak is, hogy nagyon kétkedőek azok, akik a nők egyenjogúságért harcolnak. Tehát amikor 50 éve elkezdődtek ezek a dolgok, akkor ugyanazt írták le, mint ma, hogy ugyanazért a munkaért ugyanazt a bért. És itt tartunk most is. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy miért maradt ez csak munkadokumentum? A régi stratégia rossz volt, ez rendben van, de ez nem válasz rá, tehát sokkal jobb stratégiát is össze lehetett volna állítani. Köszönöm szépen, Morvai asszony. az európai bizottságban gyakorlatilag minden tagállam küld egy egy biztost természetesen ezek a biztosok nem a saját tagállamukat képviselik viszont nyilvánvalóan azért küldenek minden országból biztost hogy az európai unió minden egyes tagállamának a problémái nehézségei népessége adott esetben női népessége képviselve legyen a bizottságban. érez e ön bármiféle szolidaritást a közép és kelet európai nőkkel mert mi ebből még eddig semmit nem éreztünk hogyan lehet egyáltalán női egyenjogúságról beszélni egy olyan európai unióban amelyben a nyugat európai és közép vagy kelet európai tagállamok női állampolgárai mint ahogy ön is az kedves biztos asszony csak ennek ugye semmi jelét nem látjuk tehát az ő jövedelmeik között seven eh, eight szoros különbség van. magyarországon egy ápolónő körülbelül a nyolcadát tizedét keresi mint two hundred kilométerrel odébb ausztriában tehát sokkal nagyobb fizetési különbségek vannak egy magyar és egy osztrák ápolónő gondozónő tantónő vagy bármilyen tipikus női foglalkozásban dolgozó között mint a ugyanazon országbeli férfi és nő között. nem gondolja e hogy másfél év után most már ideje lenne ezzel a problémával is foglalkozni? szándékozik e ezt a kérdést vizsgálni? szándékozik e vizsgálni azt hogy például magyarországról százezres számban vándorolnak el megélhetési okokból a tipikus női foglalkozások gyakorlói például az ápolónők e, szociális munkások gondozók a e, nyugati országokba hogyan egyeztethető össze ez bármiféle egyenjogúsággal illetőleg szolidaritással? ez az egyik amire várom a kérdését a másik pedig hogy ön rettentően aggódik a migráns nők nehézségeivel kapcsolatban az integráció vonatkozásában van e hasonló aggodalma alkalma és szándékozik e a bizottság eh, vizsgálni azt hogy az őslakos európai női lakosságra milyen hatással van a migráció? amit az újságban olvasunk eh, erőszakos cselekményekről a női lakosság sérelmére mi ebből az igazság mi ebből a valóság vizsgálta e ezt a bizottság illetőleg szándékozik e vizsgálni? állandóan beszélünk ugye főleg ebben a bizottságban a gender mainstreamingről arról hogy meg kell nézni hogy egy egy jelenségnek milyen hatása van a férfiakra és milyen hatása van a nőkre a tömeges nagyrészt illegális migrációnak milyen hatása van az európai nőkre. a másik kérdés pedig e, történelmi igazságtétel tud e ön a benes dekrétumokról és mi a véleménye arról hogy a benes dekrétumok tzezer számra tettek földön előrefutóvá nőket európai női állampolgárokat óhajtja e ezt vizsgálni? köszönöm szépen! thank you so much! Köszi. Señora Jurova tiene... Jurova asszonynak adom meg a szót. Yes. So, I will go... Nos, akkor mikrofon nélküli bekívánások. Por, por favor. Elnök, nos, megpróbáltam minden koordinátornak megadni a szót, aztán követtem azt a sorrendet, ahogy a képviselők szót kérnek, nem tudom, biztosan szeretnének sokan kérdezni, de Jurva asszonynak el kell mennie, és úgy gondolom, hogy lehetőséget kéne neki adni arra, hogy ránk válaszolja a kérdéseket, amiket kapott. Nos, egyenlő bánásmód direktíva. Ez az az irányelv, amely a diszkrimináció ellenes jogalkotás egyik hézagját be 2008 óta, ezt most nem fogom megváltoztatni, mert remélem, hogy ez eh, az elfogadás utolsó szakaszában van a tanácsban. Ami a kvót, kvótákat illeti, megpróbáljuk támogatni eh, az igazgató tanácsokban a női szerepvállalást itt nem arról van szó, hogy rendkívül tehetséges férfiakat kellene lecserélni analfabéta tehetségtelen nőkkel. Nem erről van szó. Ahogy említettem, tisztességes versenyre van szükség a jelölteknek, teljesíteniük kell a követelményeket, ahhoz, hogy eh, tehát ne legyen megfelelő kvalifikációjuk, eh, tapasztalatuk, eh, végzettségük, bármi más, és hogyha azonos minőségű, képességű jelölteket találunk, akkor azt a jelöltet kell prioritásban részesíteni, amelynek a neme alulreprezentált a a cég vezetésében. Ebben a megfogalmazásban lehet, hogy e, adott esetben a férfiak is alulreprezentáltak lehetnek. Nem fognak meglepődni, hogy jelen pillanatban nincs ilyen e, cég e, Európában. Minden cég vezetésében a férfiak a többségben. Nos, hogyha nem hozunk törvényeket, akkor 2070-ig fog ez a folyamat tartani az, hogy legalább a 30%-ot elérjük. Tehát világos, hogy nagyobb támogatást kell találnunk. Tíz tagállam még mindig tiltakozik, ellenzi ezt, a szubszidiaritásra hivatkoznak, azzal takaroznak. Úgy gondolom, hogy a rugalmassági klauzula ezt már kezelte. Nos, van-e elég szolidaritás a nők közt? Nincs. Nem, nincs nincs elég szolidaritás a nők között. Ez egy jól ismert tény, amely gyengít bennünket, mert a férfiak annyira jók a cégén belüli e, networkingben, kapcsolattartásban, kapcsolati hálók építésében, a cégén belül, Európán belül, próbálják ezen változtatni. Ami a migráns nőket illeti, már felvetettem a nők elleni erőszak kérdését, a bűncselekmények kérdését az igazságügyi tanács előtt, és az igazságügyi minisztereket arra sürgettem, hogy a tagállamok hozzák meg az összes meg, megelőző intézkedés annak érdekében, hogy ne a nők és a, a nők és a gyermekek ne legyenek azon veszélyeknek hitett emberek között, akiknek meg kell fizetniük Eh, az árát ezeknek a folyamatoknak, hiszen mindig a, férf, mindig a nők és a gyermekek esnek először az erőszak áldozatául. Nagyon jól eh, megértetik egymást a miniszterekkel, eh, a tekintetben, hogy nekik is el kell végezni a munkájukat, nem csak az elnyomó oldalon, a represszív oldalon, hanem a megelőző oldalon is. Attól tartok, hogy több időnk nincsen. Nem válaszoltam a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésre az ICT eh, a nők ügyében kérdése sem. Hogyha van eh, ötletük ezzel kapcsolatban, az jó lenne. Eh, Washingtonban találkoztam olyan társaságokkal, amelyek nem egyenjogossági ügyekben tevékenykednek, Eh, ahol például vannak olyan eh, szövetségek, amelyek különösen eh, újonnan bevándorló nőket foglalkoztatnak a digitális, a digitális iparákban egyszerűen, mert megkeresik őket és foglalkoztatják őket. Ha bárkinek ötlete van, akkor kérem, hogy osszák meg velünk. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen. Köszönjük a rugalmasságát. Biztos hogy a következő napirendre térünk rá, amely a jelentések eh, megszavazása lévén, hogy eltelt az idő, eh, és a mentesítési eh, héten is túl vagyunk. Hogyha itt van mindenkinek a szavazókártyája, akkor folytathatjuk. Bueno, pues comenzamos eh, con la votación del informe. Akkor uh, szavazunk. Enmienda 37, votos a favor. Mellette, ellene, tartózkodások, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodások elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodnák elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 41-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 42-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva 43-as mellette, ellene tartózkodók jóvá hagyva 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 5-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 64-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 65-ös két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene itt van bizonyos kétségben, nem? Úgyhogy a második részt erősítsük meg elektronikusan. 65. második rész, megnyitom a szavazást. Se, se abre la votación. Sí. Lezárom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárják, lezárom a szavazást. Tizenhatan 16 szavaztak mellette, mert Hannibal asszonynak nincs itt a szavazókártyája. Ha nem tévedek, igaz? Ja. Oké, aprobada. Jóvá hagyva. 67-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 67-es mellette ellene tartózkodók, nem tudom. Tehát akkor ellenőrzik 67 es géppel. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Aprobada. Enmienda 68. Elfogadtuk 68-as mellette. Ellene Tartózkodok. elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk 71-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellette, ellene tartózkodók. Nos, nem tudom, ellenőrzzük a második részét, a 71-es eh, második részét, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Rechazada. Elutasítottuk tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 72, 76-os mellette ellene tartózkodók jóvá hagytuk 77-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók jóvá hagyva második rész mellette ellene tartózkodók jóvá hagytuk 78-as Nos, ellenőrzzük a 77 második részét elektronikusan, megnyitom a szavazást. Un miembro del Esandí. ugye több szavazatunk van, valakinek vissza kellene vonni a szavazatát. A szocialisták részéről. Aprovada. Jóvá hagytuk. Enmienda 78. 78 mellette ellene tartózkodok elutasítva 79 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 80-as mellette, ellene tartózkodók jóvá hagyva 81 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodók jóvá hagytuk, 84 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 85 mellette, ellene tartózkodók jóvá hagytuk, 86 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 87-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 11-es módosító kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadta 98 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 100-as mellette ellene tartózkodók jóváhagyva 102 mellette ellene tartózkodók jóváhagytuk 103-as mellette ellene tartózkodók e, elutasítva 104-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 105-ös mellette, ellene tartózkodók hagyva 106-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 6-os mellette, ellene tartózkodók jóvahagyva 7-es mellette, ellene tartózkodók jóvá hagyva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kilences módosítók mellette ellene tartózkodók nem tudom. Ellenőrzik a kilences módosítót, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Szavazást lezárom elég világos volt, de nem lehetett látni pontosan. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18 mellette ellene el, tartózkodók elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodók elut jóvá hagytuk, mondja az elnök. 20 mellette ellene tartózkodók, jóvá hagytuk 21-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 22-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 23-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 24-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 27 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 28-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 29-es mellette, ellene tartózkodók, jóvá hagyva. 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagyva 33 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrzik 33-as módosító gépi szavazását megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. egyes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva kettes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva hármas mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, és ezzel rátérünk a végszavazásra, Megszavaz, megnyitom a végszavazást géppel. Se cierra la votación. Aprobado por 26 votos. 27 igennel, egy nemmel és öt tartózkodással elfogadtuk. Gratulálnék Matira asszonynak. Köszönöm, mondja a jelentéstevő mikrofon nélkül. Elnök, akkor most megszakítás nélkül rátérünk az utolsó napi rendi pontra. két napi rend van, hogyha jelentéstevőnek megfelelne. Ugye a költségvetési mentesítésről van szó, a nem egyenlőség intézményével kapcsolatban. Ez két összefüggő anyag, Matéra asszony jelentéstevő mind a kettő esetében, úgyhogy együtt kezeljük ezt. Eh, eh, Köszönöm szépen. Elnök asszony, a mentesítés mindkét pontját szeretném összefoglalni, hiszen szakbizottságként a Költségvetési Bizottság kért meg minket, hogy az aig t valamint az Európai Bizottságot is mentesítsük a költségvetésben, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó politika tekintetében. Az egész Európai Unióban szeretnénk erősíteni a nemek közötti egyenlőséget. A 2014-es mentesítés, mármint itt most az a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézet pozitív megítélésben részesült, és a cashflow-ban sem találtak szabálytalanságot. A késedelmes kifizetések pedig nem jelentősek, és ezt a számvevőszék is igazolta. És ezek igazából nem olyanok, amelyek a ége befolyása alatt voltak. Tehát 2015-2017 között lesz egy belső vizsgálat, van stratégiai terv is. Ezen kívül Remélem, hogy a szavazásnál a kollégák pozitívan viselkednek majd. De hogyha módosítókat szeretnének benyújtani a kolléganők és kollégák, akkor emlékeztetnék arra, hogy december 17-én 12 órakor van a módosítók benyújtásának határideje. Második megjegyzése az Európai Unió gender politikája. Megpróbálunk a FAM bizottságban befolyást gyakorolni, hogy az ös-európai költségvetésben is szerepeljen a nemek közötti egyenlőség, és csalódtunk ebben a tekintetben a 2016-os költségvetésben. Hiszen itt eh, csökkentették a nemek közötti egyenlőségre fordítható forrásokat. Itt most a jogok tekintetében is kevés van, tehát például itt a DAFNE programot említeném. Tehát igazából ez már nem program, hanem célkitűzés. Éppen ezért bátorítjuk a bizottságot, hogy a DAFNE programra több forrás szálljon. Ezen kívül utaltunk a véleményben arra is, hogy nagyon fontos az, hogy a költségvetési terven belül mindig legyen utalás a gender mainstreamingre, a gender budgetingre. Tehát szerintem ezek voltak a leglényegesebb pontok, amelyeket említeni szerettem volna. Már évek óta foglalkozom a kérdéssel előadóként, árnyék előadóként, tehát az EIGE és a bizottság tevékenységét figyelemmel kísértem ilyen mi voltomból. Tehát, hogy az összköltségvetési tervben hogyan szerepel a nemek közötti egyenlőség. A kolléganők, kollégák kívánságait is megpróbáltam megelőlegezni, de hogyha valakinek még kétsége van, akkor természetesen megvan a lehetőség arra. December 17-én 12 óráig lehet benyújtani módosítókat. Tehát most bármilyen kérdésre szívesen, megvá- szívesen válaszolok. Köszönöm a asszony. Minarti asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Röviden, hiszen a jelentéstevő hangsúlyozta, hogy milyen késő van. Köszönöm Matéra asszonynak a munkáját, és teljesen egyetértek azzal, amit mondott. Én is szeretném megerősíteni, hogy eredményes ön eredményes munkát végez a szervezet, hatékonyan irányítja saját tevékenységét, és szeretném hangsúlyozni a jelenlegi együttműködés fontosságát, és az, hogy további projektekre van szükség. A FEM szakbizottságnak teljes mértékben ki kellene használnia az így keletkező adatokat és információkat. Egyetértek azzal, hogy mennyire fontos az úgynevezett gender budgeting, a nemi alapú költségvetés gyakorlata, és kell egy visszajelzési rendszer annak érdekében, hogy a költségvetés intézkedések eh, politikákon átívelő eh, holisztikus megközelítésben, és ezt hangsúlyoznám, hogy holisztikus megközelítésben tudnánk így is kezelni a nemek közötti eh, egyenjogúság hiányát. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Borszan, azt hogy megadom meg a szót. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, tisztelt kollégák! Mindenek előtt köszönetet mondok a kiváló együttműködésért Matéra kolléganőnek a dokumentum kidolgozásában sikerült jól együttműködni, és szeretném hangsúlyozni, hogy az AIGE intézet tényleg támogat bennünket a munkában, és a revízió, a felülvizsgálat sem állapított meg problémákat. Számogatni tudom Barbara szövegét, miközben hangsúlyozni szeretném, hogy eh, az elemzések kidolgozása során sok minden volt, ami eh, kihatással van az intézet munkájára. Ez nem, eh, nem kéne a negatívan megítélni ez alapján, ami történt a gazdálkodásban. Volt némi nehézség természetesen költségvetés felvizsgálata során. Ez azzal is függeszünk, hogy az adatokat nem szűrték meg nemek alapján, ami azt is jelenti, hogy nem tudjuk elmondani, hogy mi az, ami pozitívan és negatívan hatott a célok elérésére. Az Európai Bizottság próbált ezt számszerűsíteni, ugyan, de nehéz. Az IMCO és az ENVI szakbizottságok is szerephez jutottak. Tudjuk, hogy e, ami ott döntésként megszületik, az befolyásolja az egyenlő elbánást. Teljesen támogatom Barbarát mindenben, és az említett mutatók kidolgozat is fontos tanul. Ferenc asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Matéra asszonynak is, hogy készítette ezt a véleményt a Nőjogi Szakbizottság nevében. Fontos, hogy az AIG-vel jól működjünk együtt. Azt hiszem, jó gyakorlatot sikerült kialakítani az együttműködés során a civil társadalom, az AIG és a szakbizottságunk jól működik együtt. Ez a hetedik pontban szerepel is, és azt hiszem, hogy ez egy fontos pont is. Ha erre felhívjuk a figyelmet, az is kiderül, hogy a forrásokat megfelelően használták fel, és a szakbizottság támogatja is ezt. Fontos az is, hogy az AIG nem csak a mi szakbizottságunkkal működik együtt, hanem a Gender Mainstreaming munkacsoporttal is együttműködik. Ez érinti az összes szakbizottságot gyakorlatilag a parlamentben, ez egy fontos munkacsoporta. Az ENSZ is szóba kerül. 2030-ig egy programot dolgoztak ki a nemek egyenlősége ügyében. Egy megjegyzést még tennék, a gender budgeting ügyében egyetértünk, de szakbizottságként egy eszközt fel lehetne használni, amit az AIGE biztosít. A biztos asszonyjal ez szóba is került már korábban. Az olasz parlament elnöke és említette, hogy talán össze lehetne fogni a nemzeti parlamentek a bevonásával. Megkérdezni az előadótól, hogy most ennek a bizonyos nemek közötti egyenjogúság intézetnek mennyi is a költségvetése, tehát mennyit költ az Európai Unió, az Európai Uniós adófizetők erre az intézetre. Én hatodik éve vagyok európai parlamenti képviselő és tagja ennek a női jogi bizottságnak. Itt időre amikor éppen a költségvetésről kell szavazni akkor kapunk egy egy ilyen csinos füzetkét de hogy pontosan mi is az outputja ennek a nagy költségvetésű intézetnek tehát mit köszönhetnek ennek az intézetnek akár az európai parlamenti képviselők akár úgy általában ami ennél sokkal fontosabb az európai nők azt nem nagyon tudom tehát lehet e valahogy számszerűsteni vagy más formában megfogalmazni azt hogy mi az eredménye ennek az intézetnek? ugyanez a kérdésem a daphne programmal kapcsolatban e, iparággá vált a nők elleni erőszakkal kapcsolatos e, fellépés és a legkevésbé az áldozatok vagyis túlélők a kedvezményezettjei ennek kialakult egy réteg amely gyakorlatilag életvitelszerűen a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésből és bizonyos ideológiai e, hát, meggyőződésekből él miközben a bántalmazott nők jelentős része nem kap segtséget tehát azon veszi észre magát magát hogy eh, folyamatosan bántalmazzák és nincs hova fordulnia. hova megy el ez a rengeteg pénz amit elvileg a nőbántalmazás elleni fellépésre költene? köszönöm. Akkor, hogy ezt a kört befejezzük, van asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Matira asszonynak a frakciónk nevében. Nagyon jó munkát végzett az előadó. És az EIG-ről szóló véleményhöz nincsen hozzászólni valóm. Ahogy az előttem szólók is utaltak már rá, én is szeretnék utalni arra, hogy nagyon fontos a támogatás, a kölcsönös támogatás, és sajnálatos, hogy a jövő évre szóló személyzeti bővítési igényt nem szavazták meg. Egy módosítót szeretnénk benyújtani, hogy jobban felelősségre vonjuk a számvevőszéket. A gender budgetingről már szóltak a kolléganők előttem, de szerintem a számvevőszék erősebben koncentráljon majd a jövőben az egyenlőségi kérdésekre, és egy ilyen irányba benyújtunk majd módosítót. Köszönöm. Köszönöm szépen a napirend lezárásaként újra megadom a szót Matéra asszonynak. Köszönöm. Egy ilyen eszmecsere mindig nagyon unalmas, amikor a költségvetésről beszélünk. Ez nem volt az. Köszönöm az utalásokat, Vana asszony. Módosítókat nyújt majd be, természetesen ezeket megvizsgáljuk, de én is egyetértek. Egy kolléganő nagyon sok kérdést tett fel, illetve sokan tettek fel kérdéseket, de hát mindenkinek azt mondom, hogy olvassák el a dokumentumokban. 7 millió euró jár az EIG-nek lehet, hogy a kolléganő, aki rákérdezett, nincs olyan régóta itt a parlamentben. Én fiatalabb vagyok, mint a kolléganő, de régebben vagyok itt a parlamentben. És nagyon jelentős ez az intézet, hiszen állandóan adatokat kapunk, hogy milyen az egyenlőtlenség helyzet egész Európában. Természetesen konstruktív kérdéseket tett fel, de viszonylag egyszerű kérdések, és azt mondanám, hogy nézze meg a dokumentumokat, választ kap. Köszönöm, Mati asszony, ahogy a jelentéstevő is helyesen mondta, a december 17 a határidő a módosítók benyújtására, úgyhogy most, hogy befejeztük a szakbizottsági munkát, szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért, és szép estét kívánok mindenkinek!